de ö, mentességét felfüggeszteni kérte mégis a 6.3-as, 6-os cikk 3-as bekezdés értelmében, hogy bíróság elé állhasson. A Júri Bizottság 2011. július 11-i döntésében megvizsgálta Tárja Kronenberg és Dimitrius Drucász képviselők mandátumát, 2011. június 22-én, illetve 23-án Frank Prusztúrét is, és a jogi bizottság vizsgálata alapján tehát az eljárás befejezését javaslom. Azt javaslom tehát, hogy fogadjuk el az ő mandátumukat